Vamos a las explicaciones de voto sobre el informe. Szavazatmagyarázatok következnek. A Bortman Kohl jelentés szavazat magyarázat a Panesco asszony. Elnök úr, megszavaztam a hatos csomagot a gazdasági kormányzással kapcsolatban, hiszen nagyon nehéz időszakot élünk. Fontos lépést jelentenek ezek az intézkedések a makroökonomiai konszolidáció érdekében, és megfelelő fegyeletre és fegyelemre van szükség, ha el akarjuk érni a céljainkat a versenyképesség és a munkahelyi teremtés területén, és pénzügyi stabilitást akarunk teremteni a közfinanszírozás stabilizálásával ennek érdekében sokkal elkötelezettebben kell fellépnünk. Az elmúlt tíz év rámutatott a, arra, hogy milyen fontos a megfelelő stabilitás a gazdasági irányítás területén. Ügyelnünk kell a nemzeti szintre is, és ez éppen ezért szükség van arra, hogy minimális sztenderdeket hozzunk létre a költségvetési területre, és megfelelő költségvetési hatékony eljárásokra van szükség. Reális javaslatokat készítünk, hogy a nemzeti rendszerek stabilitását garantálni tudjuk. Köszönöm szépen. Mastella úr, egy percben. Nincs jelen. Egy percben most pedig Baldassari úr. Tres, tres, tres. Señor Baldassari no está. Baldassari úr sincs jelen. Most pedig egy percben Schuster úr. Suszta úr. Köszönöm szépen. Igennel szavaztam a csomagra, bár a frakcióm más elképzeléseket táplált a csomaggal kapcsolatban. De ilyen időszakban a legfontosabb, amit Európa tehet, az az, hogy gyorsan reagáljunk a polgárok kéréseire. Szerintem a csomag így nem kielégítő, másrészt viszont feltétlenül szükség van rá, folytatnunk kell ezt az utat, vissza kell találnunk a növekedés útjára, jobban kell ellenőriznünk a költségvetéseket, több szabályra van szükség, hogy a növekedést elő tudjuk segíteni. Holnap nagyon fontos napunk lesz az Európai Unió szempontjából, és a leg demokratikusabb intézmény az Európai Parlament, de a hosszú vita után egyszerűen már történnie kellett valaminek. Ki kellett jelentenünk, hogy valóban gyorsan kell az életünk legnagyobb válságára reagálnunk. Matéra úr. Matéra asszony. Está? Nincs jelen. Nincs jelen Matéra képviselő. Já úr. Köszönöm, elnök úr. A német címlap az volt az Euróbizottság megerősödik az euró ellenőrzés során, éppen ezért nyugodt lelkiismerettel tudtam megszavazni ezt a csomagot. Pont az következik be, ami a deficit betartását illeti, ami arra vonatkozik, hogy félautomata szankciós mechanizmust hozzunk létre, és 2012-től az egyensúlytalanságokat makroökonomiai szempontból is közelítjük. Helyes irányba tett lépésekről van szó, másképp azt is mondhatnám, az Európai Parlament az Európai Bizottsággal együtt elvégezte azokat a házi feladatokat, amelyekre szükség van az eurozóna stabilizálásához. Amire most szükség van, az a tagállamok aktív segítségnyújtása. Arra kérem a tagállamokat, hogy az összehangolt akcióban ők is vegyenek részt, és úgy, ugyanilyen irányú döntéseket, határozatokat hozzanak. Köszönöm. Köszönöm szépen Já úrnak. Matéra képviselő. Köszönöm szépen. Az elmúlt évek tapasztalata és a jelenlegi helyzet, eh, amit nagyon sok eh, ország tapasztal az euróvezetben, lehetővé tette, hogy hangsúlyozzuk a hatékonyabb eh, Eh, Európai Uniós irányításnak a szükségességét, ami font, eh, azt jelenti, hogy a nemzeti gazdaságpolitikáknak is jobb alapja lenne. Ez azért fontos, hogy a makroökonomiai stabilitás megvalósulhasson, és a fenntarthatósága a eh, közkiadásoknak hogy tartós legyen a foglalkoztatás a termelés. Következésképpen úgy gondolom, hogy alapvetően fontos elfogadni ezt a hat jogalkotási elemet, ami lehetővé teszi, hogy ne kerüljünk ismételten olyan helyzetbe, ami a gazdaságunk stabilitását veszélyezteti. Köszönöm szépen, Matera asszony, és most megadom a szót egy percben Hucsiász úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam a csomag egészét, mind a hat intézkedést, mert egy alapvető sarokkörről van szó, hogyha egy igazi, valódi európai irányítást kívánunk létrehozni. Ezt azért tesszük, mert felelősségünket kívánunk élni, ellenőrizni a költségvetéseket, még olyan esetekben is, amikor a tagállamoknak ez nem sikerült és itt fordulópontnál vagyunk, most kell majd e, ítélkezni intézményeinkről, nek a szavahihetőségéről. Európlessége, hogy az állampolgárok kérdéseinek megfeleljenek, hogy jó gazdaságirányítást, stabilitást, növekedést biztosítsunk, aminélkül ugyanezen állampolgároknak nincsen jövőjük, és az új generációnak különösen nincsen. Köszönöm. Egy percben Jakulino úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megszavaztam ezt a, az anyagot, csak úgy, mint a többi elemet, ami a hatos csomagnak a része. Egy rendkívüli válságidőszakban vagyunk, a parlamentnek a reagálása és az intézmények reagálása határozott és gyors kell, hogy legyen. Ez vonatkozik a gazdaságirányításra, csak úgy, mint a kohézióra az európai intézményeken belül. Természetesen elemezni kell a tagállamok költségvetési politikáját, koordinációs erőfeszítéseit, és azt reméljük, hogy valamennyi tagállam konkrétá fogja tenni azokat a rendelkezéseket, amelyeket kértünk, és rendkívüli tervet hoznunk létre, ami a versenyképesség újraindítását és a foglalkoztatást segíti, figyelembe véve a legsebezhetőbbek helyzetét, a kirekesztetteket és másokat. Köszönöm. Most pedig a szó egy percben ekkasszonyé. No está. Muy bien. Tiene la palabra por un minuto el señor... Nincs. Akkor Karonna úr kapja meg a szót. Elnök úr, döntő szakaszba érkeztünk az euró és az európai építmény jövője szempontjából. Ennek tudatába kell lenni, és hogyha ez megtörténik, akkor a rövidlátó logikát magunk mögött hagyjuk, amely csak a kizárólagos szigorúságot követelte. Tudjuk, hogy erre szükség van ahhoz, hogy csökkenjen az államok adóssága, de az intelligens befektetési politika nélkül ez nem történhetik meg. Új lendületet kell kapjon a gazdaság. A világos, egyetlen világos eredmény az akkor csak az lenne, hogy a leggyengébbek fizetnének mindezért. Éppen ezért a szocialisták, demokraták frakciója a jelentés ellen szavazott, ez egyoldalú, és a növekedés nélküli megszorítások felé halad. Köszönöm, Márkin, Hárkin asszony egy percben. Köszönöm, elnök úr. A YouTube videót tegnap sokan látták, a kereskedő arról beszélt, hogy ha összeomlás van, hogy tudja a pénzét mégis megmenteni. Nagyon sokan, a nyugdíjasok, mások a megtakarításukért aggódnak. Vannak azt mondják, hogy a, Gold, vagyis a Goldman Sachs irányítja a világot, és nem a kormányok. Én azért szavaztam a jelentés mellett, hogy elmondjam, nem nem a piacok irányítanak, hanem a civilizált gazdaság irányítás az ír és az európai állampolgárok nevében kijelentem, hogy az őrületnek véget kell vetni. Ha nem stabil, rosszul létrejött pénzünk van, de mindenképpen biztosítanunk kell, hogy a jövőben jobb eredmények legyenek. Nem sikerült a jelenlegi problémákat megoldani, de hogyha hiszünk az Euróban, és ha ez valóban túlél, akkor ez a jelentés új lelket lehel a gazdaságba. Köszönöm, most pedig Karinz úr kapja meg a szót. Köszönöm, Köszönöm szépen. Nagyon jól tudjuk, hogy Európában egy pénzügyi viharban vagyunk megszűnt a bizalom, és a tagállamok nem és a piacok nem hiszik, hogy a tagállamok képesek visszafizetni azt a pénzt, amit kölcsönöztek nekik. Ma a hatós csomag azt jelenti, hogy elfogadtuk, valamint együtt tudtuk működni, és ez egy fontos lépést jelent erről felé, ezt a vihart, ezt az áramot meg tudjuk fordítani, meg tudjuk állapítani, állítani, és gondoskodni tudunk a népek prosperitásáról. Kedves kollégák, emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez segít elkerülni jövőbeli problémákat, de azért még rengeteg tennivalónk akad az Európai Bizottságnak további világosabb tervekkel kell előállnia annak érdekében, hogy megoldjuk a problémákat. Már ma is, ne csak holnap. Köszönöm szépen. Schwab úr, egy percben. Elnök úr, kedves kollégák, meggyőződésem, hogy a stratégiai kulcsát most kell kialakítani, aminek a vége az, hogy Európa a válság után erősebb legyen, mint a válság előtt. A döntő kérdés az lesz, hogy a Sixpack keretében elfogadott eszközök, mindenek előtt, amit Fejó és Wortman kollégák jelentése tartalmaz, tehát hogy tényleg ezt az ellenőrzést meg lehet -e teremteni. A kompromisszum, amit sikerült elérni, a preventív területen két lépést jelent. Egyrészt a, egy tagállam költségvetéséről szavaznak minősített többségben, és és hogyha ezt nem fogadják el a tanács vagy a bizottság szintjén, akkor a bizottság ezt az ajánlást újra az asztalra teheti egy hónapon belül. Akkor fogadják el azt a javaslatot, hogyha a tanács egy fordított, egyszerű többséggel nem utasítja el a javaslatot. A szabályozás összefüggésében azt gondolom, hogy helyes irányba tett lépésről van szó, viszont meg kell várni azt, hogy a tagállamok ezen szigorú előírásokat betartják-e,

Köszönöm, Mészáros úr. Egy percben Hanan úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Amióta a pénzügyi válság bekövetkezett, még nagyobb lett az adósság, és az LKB rossz banká vált. És most mi történik? A pénzügyi tranzakciós adót vezetik be. Egy kicsit tegyük félre ezt a az elképzelést, hogy ezt csak mi itt Európában fogjuk bevezetni, és mit fognak a bankok végezni? Akkor mit fognak a bankok tenni? Ez Londonban, a Cityben történik a legtöbb tranzakció, és közben mi nem is csatlakoztunk az eurózónához, és ez az elmúlt 20 évben a rossz politikákat bizonyítja, például a közös salászati politikát. Ez a két könyvecske azt mutatja, hogy nagyon sok európai vezető azt akarja, hogy ismételten az emberek fizessenek. Nagyon sok évszak következik még, ahogy Shakespeare írta a Julius Cézárban, arra kell emlékeztetnünk. Elnézést, hogy Shakespeare-t meg kellett szakítanom, mondta az elnök, de sajnos letelt az idő. Kelly úr következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egyszer kívánok ma hozzászólni. Örömmel támogattam a hatos csomagtervet, és tudom, hogy a demokráciára szükség van, a kormányok, az ellenzéki pártok a választásokon derül ki, hogy hogyan fizetnek a cselekedeteikért. A túlzott megközelítés sem ajánlatos, és most viszont sikerül majd felülkerekednünk a helyzeten, és ahogy kollégám Marian Hartland mondta, a politikusokat kell ellenőrizni, és nem a piacokat vagy az ügynökségeket de ez a hat lépés reméljük, hogy jó irányt vesz azért, hogy felelősen járjunk el a jövőben. Köszönöm, Kelly úr. Most pedig Szilvesztris úr kapja meg egy percben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is megszavaztuk a sixpacket, Valóban meggyőződésem, hogy egy erősebb gazdasági irányításra nyílik lehetőség, ha ezt az utat járjuk, vagyis döntő jelentőségű lépésről van szó. És a helyzet az, hogy be kell látni, hogy Európa túl sok lehetőséget szalaszt el. Van Rompuy úr többször járt itt, és elmondta, hogy az egész euró lendet, egész Euróországot kell szem előtt tartani, nem csak az euróövezetet. Azt hiszem nagyon fontos és nagyon jó, amit ma Barózó úr elmondott, határozott volt és meggyőző, de már 2008-ban azt mondta, hogy nem kell tartani a recessziótól. Viszont most minden nemű jogszabály ellenére, amit a parlament elfogadott, továbbra is kedvezőtlen dolgok történnek. Szükség van a gazdasági irányításra, méghozzá erőteljesebben. A munkahelyekről van szó, nem lehet mindent a piacra bízni. Köszönöm szépen. Gulár képviselő jelentése következik, Valdeszári úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A válság rámutatott arra, hogy nem működik a stabilitás megteremtése, és fennáll a kockázat a bizonyos államok esetében annak, hogy csődbe mennek. Ezt meg kell oldani, de természetesen fenntartható módon is, jövőorientált módon. Éppen ezért megszavaztam Gullár asszony jelentését, osztom az ő megközelítését mindenek előtt, amikor arról van szó, hogy a pénzügyi adatok manipulációjáról beszélünk, vagy csalnak. Mindenképpen a jövőben a probléma magváig kell eljutnunk, szankciókról beszélek, tehát a szankcióknak elrettentőnek kell lenniük, és azok is lesznek, de nagyon fontos, hogy koordináljuk az egyes gazdaságpolitikákat, és ellenőrizzük, felügyeljük, hogy mi történik az egyes államok szintjén. Ezt tehetik meg az euró kötvények alapján. Köszönöm, Angelili asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Elfogadva a hatos csomagot, az Európai Parlament végre e, szabad kezet adott egy olyan stratégiához, ami a válság elleni küzdelmet szolgálja. Beszéltünk itt stabilitásról, átláthatóságról, szigor, költségvetési szigorról és adósságról. De Juncker úr, és elmondta Badrosz úr, megismételte, beruházni is kell a foglalkoztatásba, gondoljunk a fiatalokra, akik nagyon sokat várnak tőlünk, és Barroso úr most felvázolta azokat a különböző utakat, amik egy nagyon bátor utat jelent. A javaslatokat kell tenni az kötvényekkel kapcsolatban, és a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban is van egy javaslat, ami 56 milliárd eurót hozna. Ugyanis jogos, hogy a bankok is, is járuljanak hozzá, a válság következményeihez, és ne csak az állampolgárok fizessék. Köszönöm, Angelili asszony. Zemke úr következik egy percben. Köszönöm szépen, köszönetemet szeretném kifejezni, mert ez a szabályozás nem csak az euróvezetnek fontos, hanem az egész Európai Unió számára is. Meggyőződésem, hogy a legfontosabb probléma az, hogy folyamatos megmaradjon az érdeklődés. Tehát a tagállamokra folyamatosan kell nyomást gyakorolni, hogyha nem érnek el eredményeket a költségvetés konszolidációban. A tolerancia ebben az esetben további súlyosabb válságot jelent, és ez az, amiből nagyon egyre nehezebb kilábalni, és aminek nagyon nagy az ára. A parlament jogszabályokat fogadott el, amely azonban csak egy első lépésnek tekinthető, egy jó kezdet. Ezért ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez csak egy első lépés, és további elszántságra, konzisztens fellépés lesz szükséges, valamint határozott politikai végrehajtás Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Gilles úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni Szilvi Gulárnak, aki foglalkozott és végigvitte egy olyan jelentést, egy tanulmányozott, egy olyan kérdést, ami rendkívül nehéz. Egy alapvetően fontos kérdésről van szó, az európai kormányzásról. Ez egy olyan aktus, amit az európai parlament nagyon konkrétan hajtott végre. Eddig nagyon sok mindent hallottunk a plenáris ülésen, de nem mindig voltak ennek a cselekvési területén is következményei. Most azonban valami konkrétat látunk először is volt egy elvi állásfoglalás, amiben valamennyien egyetértettünk. Nem fogadtuk el azonnal a bizottságnak a javaslatát, bár egyetértettünk vele, de itt is kellett még lépéseket tenni. És szerintem ez egy első, nagyon jó első lépés. Egy percben Halkin asszony. Köszönöm, támogattam Sylvie Goulard jelentését, még más jelentések is érkeztek, de van egy úti terv, Barroso elnök úr egyébként kiemelte ezeket a kérdéseket, és ez az első alkalom, hogy némi reménysugár villany fel, és a realitásokhoz ragaszkodunk. De ami ezt a jelentést illeti, örömmel láttam, hogy a 9-es cikkét az alapszerződésnek belevették, vagyis figyelembe kell venni a magas szintű munkanélküléset, garantálni kell a szociális védelmet, és harcolni kell a szociális kirekesztettség ellen. Nekünk is felelősség van itt a parlamentben, hogy ezt valóban valóra váltsuk. A stabilitással kapcsolatosan azt találjuk itt, hogy a tanács nak csökkenteni kell a szankciókat egy-egy tagállam ellen, hogyha a tagállam ezt kéri, és ez a flexibilitás, rugalmasság nagyon fontos lesz a tagállamoknak, és ebben az összefüggésben szeretném külön megemlíteni Írországot. Köszönöm. Következő hozzászóló Hanan úr. Köszönöm, elnök úr. A mai vitában Barozó elnök úr elmondta, hogy egy hogy 57%-ra szeretné 2020-ban emelni azok számát, akik tovább dolgoznak nyugdíjbevonalás előtt. Miért nem 90 vagy 100%? A nyár előtt volt egy csúcs, és a piac nem fogadta az üzenetet. Van Rompuy, a Guardianben eh, írt egy cikket, azt mondta, hogy eh, meglepte őt a piacok eh, viselkedése, és hogy, hogy nem vevők erre, amit az EU javasolt. De az embereknek joguk van hibát elkövetni, viszont nem az euróra kell tekintenünk segítségért. Itt van a hatos csomagterv, nem tesz különbséget az eurozóna és a többi EU ország között. Churchill azt mondta, hogy társulni akarunk, de nem akarjuk, hogy ez felszívjon bennünket, hiszen megvan a saját feladatunk. Idézett ismét egy drámából. Köszönöm szépen Hanan úrnak, most pedig Pitikányan azt kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is örülök annak, hogy Barózó úr beszélt ma hozzánk, és egyértelműen megmutatta azt, hogy milyen intézkedésre van szükség. Ezt, ezeket mindenképpen végre kell hajtani ahhoz, hogy a pénzügyi piacokat stabilizáljuk. Örülök annak is, hogy az Európai Parlament elfogadta saját részéről a hatos csomagot, és ezen intézkedéseknek köszönhetően egyértelmű lépéseket tudunk tenni abba az irányba, amelyel erősíteni lehet a közösséget, jobb átláthatóságot, felületet lehet biztosítani a gazdasági koordináció kapcsán. De Barózó úr azt is elmondta, és már korábban is elhangzott az, hogy ezek az intézkedések nem elegendőek önmagukban, További csomagokra van szükség a pénzügyi piacokat illetően, és intézkednünk kell a stabilizáció érdekében is. Eh, Köszönjük a Haglund jelentés. Egy percben De Angelis úr. Grazie, Presidente. L'esperienza di questi, di questi... Köszönöm, elnök úr. Az évek alatt a tapasztalatunk azt mutatják, hogy szükségünk van a pénzügyi kormányzásban egy megfelelő európai keretre, és a pénzügyi felügyeletet is meg kell erősíteni annak érdekében, hogy hatékony és e, hiteles legyen. Olyan szankciókat, büntetéseket kell bevezetnünk, amelyek elrettentő jellegűek, de csak akkor, hogyha ezeknek érvényt is szerzünk. Úgy vélem, hogy Európa a gazdasági és pénzügyi válságra megszorító intézkedésekkel nem reagálhat. Ez nem elég, ennél többre van szükség, a fejlődés terén, a fejlesztés terén, a munkahelyteremtés terén, ezért tartózkodtam a Hakalén jelentéssel kapcsolatban. Köszönjük De Angelis úrnak, Antoniozzi úrnak adom meg a szót. Presidente. Elnök úr, kedves kollégák, ez a jelentés megmutatta nekünk, hogy a Lisszaboni szerződés milyen új hatáskörökkel ruházta fel az Európai Parlamentet. Az Európai Bizottság a jobb kormányzati eh, kormányzásra vonatkozóan igenis kihatása lehet a gazdasági növekedésre Európa szerte. Különös tekintettel az euró övezet országaira. Hogyha megfelelő, szigorú szabályrendszert fektetünk le, ahogy azt parlament javasolja, az mindenki számomra jó lesz. Ezért támogatom a jelentést, ezért szavaztam mellette. Nagyon komoly új felelősségi körökkel bővült az Európai Parlament hatásköre, ezt nem szabad elfelejtenünk, a gazdasági kormányzást meg kell erősíteni, nagyobb figyelmet kell ezáltal szemtelnünk a makrogazdasági és pénzügyi politikában a fenntarthatóságnak, és a parlament felügyeleti szerepét is meg kell erősítenünk mindenek előtt. Megfelelő meghallgatásokat hallgatunk a parlamentben például. Köszönjük. Ugyász, Ugyász úr következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Haglund kollégának gratulálnom kell, hiszen kiváló munkát végzett ismételten. az, ennek a csomagnak a többi előadója is dicséretet érdemel. A válság ehm, van, illetve ezek az intézkedéseknek csak akkor szabad érvénybe lépniük, hogyha az adott tagállam nem hajtja végre a megfelelő korrektív lépéseket. De Angelis úrra emlékeztetném, hogy a fejlődésre kell koncentrálnunk, ennek nem szabad a perspektíváját elveszítenünk, hiszen ha lássuk a növekedést, akkor sehova sem jutunk. A ma elfogadott hatos csomag le, le fekteti az alapját annak a jövőbeni növekedésnek, amelyre minden tagállamnak előbb-utóbb rá kell állnia. Nem erre a növekedési pályára. Célunk tehát ez, ezt tűztük ki magunk elé, és e, ezt kell szem köszönjük, úgy Jess úr, Murphy úr következik. Köszönöm, elnök úr. A hatos csomag amelyet a parlament elfogadott az imént, jól tükrözi azt, hogy intézményesül a megszorító sok doktrína az Európai Unióban. A felegyületi programban az Európai Bizottság tulajdonképpen a pénzügyi szigor rendőrévé vált Európa szerte, több millió euróra büntethetnek neoortodoxnak bélyegzett államok, és ez mind arról szól, hogy a munkások, munkásosztály fizeti meg az árát azoknak a való sikerült lépéseknek, melyeket semmilyen módon nem felelősek. A megszorító intézkedések nem működnek, nézzük meg Görögországot, a gazdaság összeomlást 7%-kal csökkent 2011 második negyedében, Írország Spanyolország, Portugáliában újra azt láttuk, hogy a megszorító intézkedések nem működnek. Köszönjük, mert úr, mondja az elnök. Következik Harkin asszony. Parancsoljon. Ó, köszönöm, elnök úr. Karl Haglund jelentését megszavaztam én is, mert azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedekben jó néhány hibát követtünk el, ezért gazdasági kormányzás rendszerét ki kell javítani. Közös politikák, közös szabályok, közös felügyeletre van szükség. De nem csak erre. Eurókötvények, vagy stabilitási kötvények, vagy transferunió, vagy ment az LKB, e mint végső szükség esetén kölcsönbiztosító, valami megoldást kell találnunk. Nem oldottuk még meg a problémát, de az első lépést megtettük az úton. Vegyes érzelmekkel állok itt, hiszen releváns ez a jelentés, de ugyanakkor mégsem a jelenlegi válság kiváltó okát ragadja meg, ez pedig foglalkoztatja az embereket, ugyanakkor az emberek azt is várják tőlünk, hogy működjenek a rendszerek, egy nem működő rendszert próbálunk javítani. Nem a legfontosabb, nem ez kerül a, a címlapra, az mégis fontos. Köszönjük, Batten kollega. Mr. President. Köszönöm elnök úr a szót. Az úgynevezett hatos csomag gazdasági szabályokat kényszerít az Európai Unió tagállamaira. Az angol parlament gyakorlatilag első Edvard királyra utalt, ami azt jelenti, hogy nagyon fontos szabályokat akarnak bevezetni, hogy a közpénzeket zavára szabályozhassák. Utaltak a 15. század intézkedésekre a, különböző adók kirovásával. Gyakorlatilag nem a parlament, hanem az EU teszi azt, amelyet elvár a brit kormány, nevezetesen, hogy az Európai Unió pénzügyi ellenőrzés alá kerüljön. Ha ez így van, akkor már nem lehet semmi kifogás arra, hogy Nagy-Britannia szuverén ország és demokrácia. A brit kormánynak el kell utasítania ezeket a szabályokat, és meg kell védenie a parlament jogait, mert ha nem, akkor végül is feladja a harcot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor a következő jelentés következik. Ferreira jelentés, és Dorfman úr kettő percben az LPP e nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! A Ferreira jelentés mellett szavaztam, illetve az egész csomagot megszavaztam. Szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy Ferreira asszonynak gratuláljak az együttműködésért az elmúlt években, és szeretnék a szavazáshoz is gratulálni neki megmutatkozott az, hogy a Ferreira jelentés és az ezzel összefüggő makrogazdasági felügyelet nagyon fontos. A stabilitási és növekedési paktum keretén belül nem tettünk mást, mint azt erősítettük, ami már megvolt, nem vezettünk be új kritériumokat, és hogyha valaki azt mondja itt a parlamentben, hogy a növekedést ezzel szeretnénk elfolytani, akkor meg kell kérdeznem azt fordítva, hogy mindenki, aki az elmúlt években nem tartotta be a stabilitási és növekedési paktumot, pont ők volt azok, akiknél nem valósult meg a növekedés. Az elemzések a tagállamokban pontosan ezt mutatják, de ami a felére jelentésben áll, az valóban újdonság, és ez segít nekünk abban, hogy viszonylag gyorsan és ez nagyon fontos, hogy gyorsan fel tudjuk ismerni azt, hogy valami nem jól működik egy tagállamban. Hogyha ezt megtettük volna korábban, akkor Görögország, Portugália, Spanyolország, Írország vagy akár Olaszország nem került volna ilyen helyzetbe. Már évekkel ezelőtt láthattuk volna azt, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene. Ez az eszköz remélhetőleg hatásos lesz, a bizottság hatásosan kezeli ezt, eléri azt a célt, amit szeretnénk, vagyis azt, hogy az Unió megfelelően működjön, főleg az állampolgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló, de Angelis képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos a stabilitási és növekedési paktum számára, a fenntartható gazdasági vezetés számára, hogy megfelelő stratégiát dolgozzon ki az Unió, hogy stabilitást érhessen el, és biztosítsa a növekedést. Oda kell figyelnünk mindenféle csalásra, általános válságkezelő mechanizmusra van szükség, és mindenféle intézkedésre. Nagyon sokszor az intézkedések inkább gyöngítik a gazdasági helyzetet. Gyakorlatilag a növekedést nem segítheti elő kizárólag a szigorú intézkedések sora. Európának a, a munkát is figyelembe kell vennie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Muszkádéni úr következik. Köszönöm, elnök úr! A világválság óriási problémákat jelentett a KKV-k számára, főleg a stabilitás szempontjából. Az európai gazdaságot ez jellemzi. A ma elfogadott intézkedések a hatos csomag elfogadásával lehetővé teszik, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságokkal szembenézzünk. Ugyanakkor a KKV-knak segítséget kell nyújtani. Kollégáimmal együtt tehát egy olyan állásfoglalási javaslatot fogalmaztunk meg, amelynek célja az, hogy Európa olyan intézkedésekkel rendelkezzen, amely három éven keresztül megfelelő lehetőségeket biztosít 30 millió euró nagyságrendben évente. Nagyon fontos a társadalmi biztonsági rendszerek támogatása is, ugyanis nem szabad, hogy eltűnjenek a mikrovállalkozások, amelyek a munkahelyeket biztosítják. A válság a szociális stabilitás szempontjából is óriási problémát jelent, úgyhogy valós három oldalú tárgyalásokra van szükség. Köszönöm, asszonyom. Ugyász úré a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót. Az a rendelet, amit elfogadtunk annak érdekében, hogy a 27 EU tagállam egyensúlytalanságait kiegyenlítsük, gyakorlatilag megfelel azoknak az ellenőrző rendszereknek, amelyek a szimetria elve szerint működnek. A bizottság elemzi a deficites helyzeteket, de ugyanakkor a túlzásokat is. Van egy csomó olyan ország, mint például Görögország és Olaszország, amelyek bekerültek az ellenőrzési körbe, de más országokat is figyelemmel kellene kísérni, ahol túlságosan magas a belső fogyasztás. Nagyon fontos a fair egyensúly kialakítása, amelynek pozitívumként kell megjelennie Európa jövőjében. Nagyon fontos a szolidaritás, az európai növekedés szempontjából is köszönöm. Köszönöm, Karonna úr következik. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nagybeteg, nagyon értékeltem ö, Ferrera ö, képviselő munkáját, amikor megfogalmazta ezt a jelentést, ami a gazdasági vezetést illeti. Frakcióm és én is pozitívan állunk ehhez a kérdéshez. Azért is, mert nagyon fontos a szociális védelem a kollektív szerződések keretén belül, illetve megerősödik a parlament szerepe a delegált jogi aktusok terén. Ami a csomag egyensúlyát, általános egyensúlyát illeti, ezt még nem igazán sikerült elérni, de ez a jelentés jó irányba történő első lépés. Nagyon fontos az alapvető jogok figyelembevétele is. Véleményünk szerint, ha csak a szigorúságra alapozunk, nem fogunk jó eredményeket elérni. Köszönöm szépen!

Köszönöm szépen, Harkin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is támogattam ezt a jelentést, mint a hatos csomag egyik jelentését, és az egyes cikkben láthatjuk azt, hogy a gazdasági politikák koordinációja az Európai Unióban sok más dologgal együtt arra irányul, hogy fenntartható fejlődést és szociális kohéziót érjünk el. Ez mindannyiunk számára nagyon fontos, mert a politikáinknak valóban növekedést és szociális kohéziót kell elérniük, mert különben csak az időnket eh, vesztegetjük. magadtam az Európai Monetáris Alappal kapcsolatos eh, intézkedéseket, eh, és az is nagyon fontos, hogy ezt megtegyük, mert nem fogunk szembenézni a valósággal. Az is nagyon fontos, hogy ezen javaslatokban nyilvánosak legyenek a megbeszélések, a viták, hogy a közvélemény is tudja azt, hogy milyen döntések születnek. Végezetül Ugász kollégámmal egyetértek, amikor az igazságosságról beszélünk, nem csak a deficitről van szó, hanem a többletekkel erről is. Itt eh, közös felelősségünk van. Köszönöm szépen Harkin asszonynak, most pedig eh, Szilvesztész úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! Ezen jelentés mellett szavaztam, mert itt megelőző mechanizmusokat vezetnek be a makrogazdasági egyenlőtlenségek kapcsán lesznek garanciák is. A múltban ez nem volt meg. Sajnálatos módon ez hiányzott, így az ellenőrzés területén, a fegyület területén is lesznek új felelősségek, lesznek automatikus szankciók is. A szankciók alkalmazni kell valóban majd, és tenni kell annak az ellen, hogy egyenlőtlenségek alakuljanak ki. Ez kiegészíti az előző intézkedéseket, amiket már megtettünk. Nagyon fontos az, hogy Barózó elnök úr bejelentette azt, hogy lesznek kiegészítő intézkedések is. Gondolok itt a Tomin adóra, a pénzügyi tranzakciók megadóztatására, hiszen a válságot nem, fizethetik, nem fizethetik meg az egyszerű családok. Úgy gondolom, hogy a bankszektorban dolgozóknak is meg kell fizetniük a válság árat. Köszönöm szépen, Szilvesztrész úr. Most a FEO jelentés következik, és UGS úr az első. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ami a FEO jelentést illeti, itt is a stabilitási és növekedési paktumról van szó, Szeretnék arra emlékeztetni, hogy egy évvel azután, hogy ez a javaslat megszületett, most már végére értünk ennek a munkának, most már megfelelő intézkedések születnek. Az adósság kritériumok egyértelműek lesznek. Az Európai Bizottság mindenképpen figyelembe kell, hogy vegye a globális gazdasági kontextust. Beszélnek arról is, hogy nagyon fontos elvek vannak az adósságok visszaszorítása kapcsán, kevesebb lesz a kamat, és arról is szó van, hogy több pénzt kell kiadni a befektetésekre. A növekedésbe kell befektetni, és ez igazi cél, amire koncentrálnunk kell az következő hónapokban. Murphy úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyik célja az Európai Parlamentnek az, az hogy demokratikusan lépjen fel az Európai Unióban, ahol igazából a nagy gazdasági érdekek, illetve a tanács és a bizottság irányítanak. De azonban ez kezd leomlani, hiszen a parlament elfogadta hatos csomagot, amely abszolút neoliberális, és sokkal több jogkört ruház a bizottságra a megszólítások kapcsán, és a fordított minősített többséget alkalmazza, tehát egy minősített többsége nem lehet a szankciók ellen szavazni, amit a bizottság szab ki. Tehát ez a limitált demokrácia, ami az Európai Unióban létezik, az most már kezd leomni, leomlani mitől fél az Európai Unió? Félnek a, a munkásosztálytól, az átlagemberektől, a Görögország általános sztrájktól, a portugál ö, tiltakozásoktól, és úgy gondolom, hogy ezeknek a mozgalmaknak össze kell fogniuk és felépniük az európai megszólítások ellen. Elnök, köszönöm szépen, Hákin asszony következik. Uh, köszönöm Főleg a négy A ponttal értek egyet a jelentésben, ahol arról van szó, hogy ez a szabályzat nem a jelenlegi helyzetre vonatkozik rövid távon, hanem inkább strukturális megközelítés közel és hosszú távon. Azzal is egyetértek, hogy integráltabb és szociálisabb megközelítésre van szükség. szükség. Többször is elmondtam ma már, hogy nem a jelenlegi válságra ö, találunk megoldást. Ö, ebben a jelentésben az a lehetőség rejlik, hogy el kell érnünk és fenn kell tartanunk egy dinamikus belső piacot. Tudom, hogy ez nagyon fontos szerepet szánhat az EU-nak, és főleg Írországnak, ahol ennek jelentős a befolyása. A középtávú növekedés a következő felnövekő országokban figyelembe kell, hogy vétessen. Az a javaslat is elhangzik, hogy a különböző tagállamok kihavíthassák a, a különböző mérlekhiányt, és munkahelyeket teremtsenek. Ez olyan eszköz, amely a belső kohézió elérésére törekszik, illetve támogatja azokat az ajánlásokat, amelyeknek célja az alapvető emberi jogok tisztelt betartása, illetve a kollektív tárgyalások tiszteletben tartása a szociális felek között, ez mind fontos. Köszönöm. Vamos a pasar ahora. Köszönjük, Harkin asszony. Baldassari úr következik. Presidente, la disponibilità periodica di... Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos, hogy megoldjuk az állami kiadások költségét, illetve a válságos időkben korrekciós intézkedéseket hozzunk. Egyetértek azzal, hogy a bizottságnak felügyelnie kell egy pénzintézet segítségével azt, hogy a különböző tagállamok költségvetési szabályai megfelelőke. Mindazonáltal szeretném hangsúlyozni, hogy a szerződés alapján a középtávú pénzügyi keret végrehajtása lehetőséget nyúl ad az új kormányok számára, hogy módosítsák azokat a döntéseket, amelyeket más szinteken hoztak mégpedig korábban. Úgyhogy mindezt megfelelő módon kell alkalmazni, és a bizottságnak állandóan nyomon kell követni alkalmazását. Nem csak kozmetikázni kell, hanem konkrétan, hasznosan fellépni, hogy elérjük az irányelvben megfogalmazott célokat. A költségvetési fegyelem egyetemes tiszteletben tartását írja elő a szerződés. Köszönöm, Ugyász úr. Köszönöm, elnök úr a szót. Több mint egy évvel ezelőtt, amikor az első görög gazdasági problémákat tapasztaltuk, illetve a többi országban is hasonló jellegű problémák jelentkeztek, az egyik olyan kérdés, amivel foglalkoztam, a statisztikai adatok kérdése volt, amelyek alapján egyes tagállamok manipulálhatták számláikat. Ezt a jelentést, amit támogattunk és elfogadtunk, gyakorlatilag azért tettük, hogy átláthatóság legyen olyan szankciók terén is, amelyeket akkor alkalmaznak, amikor nem igaz nyilatkozatokat tesznek az emberek, és csalnak, és főleg a kormányok. A cél az, hogy a lehető legnagyobb átláthatóság legyen a statisztikai adatok terén is, és így a kormányok és minden európai ország megfelelő kritériumok, információk alapján éphet fel, de aminek fontosabb, egységesen éphet fel. Harkin asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Támogattam ezt a jelentést, és egyetértek azzal, hogy átfogó integrált megoldást kell találni az euróövezet válságára, hiszen az eddigi intézkedéseink úgy tűnik nem működtek. A puzzle egyik darabját, a kirakós játék egyik darabját ma leraktuk. A pénzügyi tranzakciós adó, amit Barozó úr javasolt, lehet a következő ilyen darab vagy az LKB megerősítése a KKV segítése terén. Szintén az eurókötvények, szolidaritási kötvények is segíthetnek, ezt még tisztázni kell, ilyen kötvényekhez vagy kell, vagy nem az alapszerződések módosítása, a részleteket még nem ismerjük. Ami a rugalmasságot illeti, ahogy erre utal ez a jelentés is, hogy több, a több éves pénzügyi tervezés alkalmazás az újonnan választott kormányok számára megnehezíti, hogy módosítsák a korábban elfogadott terveket a saját prioritásaik szerint. 17 tagállam tagja az eurózónának, hogyha egy tagállam veszélyezteti a stabilitását, az euró stabilitását, akkor ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, egy tisztességes felmegoldást kell találni. Ó, köszönjük, Harkin asszony, mondja az elnök úr. Harkin asszony, ön és Ugyász úr ma megkeresték valóban a fizetésüket, megdolgoztak a pénzükért, mondhatjuk nyugodtan, de komolyan fordítva a szót, folytatjuk az utolsó szavazat magyarázattal. az ENSZ emberjogi tanácsa és a szexuális orientáció kérdése. Mazzoni asszony az első. Teresa Dalla, vicepresidente. Köszönöm szépen. Ez a ez nyilatkozat a homofóbiával is foglalkozik, és Catherine Ashton asszony is megestette azt, hogy az európai intézmények sokat tesznek annak érdekében, hogy fellépjenek az agresszó ellen a más szexuális orientációk orientáltságokkal szemben. Támogatom ezt az állásfoglalást, de van ezért egy kis negatív pont is. A 11-es bekezdésben beszélnek azokról, akik újfajta érveket próbálnak bevezetni, újfajta intézkedéseket szerintem a jogokat el kell ismernünk. Ezek a jogok a családjoghoz tartoznak, és ez nem tartozik a parlament illetékességi körébe, ezért, hogyha bármit is tenni akarunk az erőszak ellen, akkor Děkuji, pane předsedající Cseszkom asszony következik. Tisztelt elnök úr, én ezen javaslat mellett szavaztam, Pontosan amiatt, mert a szexuális irányultság és nemirintás gyakran nem érvényesül, rosszul kezelik a más irány, irányultságokat, és látnunk kell azt, hogy ez nem csak a büntetőjoghoz tartozik, hanem gyakran láthatunk kínzást, vagy akár súlyos büntetéseket is azért, mert valakinek más a szexuális irányultsága. Ez ellentétes az emberi jog általános nyilatkozatával, mert mindenkinek ugyanazon a jogot kell élveznie, és ezért támogatom az ENSZ határozatát is, amely az első ebben a témában, és elítéli az emberi jogok megsértését a szexuális irányoltság és nembi identitás alapján, és bizonyítja azt, hogy az emberi jogokat egyetemesek. Szerintem támogatnunk kell a párbeszédet ezen a területen, és az Európai Uniónak minden tevékenységében egységes fellépést kell tanúsítania az emberi jogok érdekében. Gracias. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló Szilvesztrész úr. Köszönöm, elnök úr. Én ahhoz a néhány száz kollégához tartozom, akik ellene szavaztak ennek a javaslatnak. Nem azért, mert nem ítélem el a homofóbia elleni harcot, úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak tiszteletben kell tartani az alapvető emberi jogok kartáját. Ezzel szemben úgy gondolom, hogy ahogyan ezt egyébként Manconi asszony is elmondta, amikor a 11-es bekezdést olvassuk, akkor gyakorlatilag itt megpróbálunk megváltoztatni dolgokat, és nem a témáról beszélünk, amely a nemek elismeréséhez kapcsolódik mindig van valaki, aki politikai jogoknál fogva, vagy azért, hogy valamilyen európai jogszabályt átverekedjen, ami valamit rá kell, hogy kényszerítsen a tagállamokra, a nemek vonatkozásában. Nos, olyasmit vesznek bele a dokumentumban, aminek semmi köze a vitatandó témához. Úgy gondolom, hogy Európának kellene jogot alkotni, olyas valamiről, ami természeténél fogva különbséget tesz a nők és a férfiak között, és további erőfeszítéseket kell tenni a civil és szexuális jogok biztosítása érdekében is. Nem szabad olyan dolgokat bevenni minden egyes bekezdésre, aminek semmi köze ehhez. Úgyhogy nagy nehézségek árán, de ellene szavaztam ennek a jelentésnek. Köszönöm. Ezzel véget értek a szavazatmagyarázatok, 15 órakor folytatjuk a munkát. Köszönöm.